L'ordine del giorno reca la... A napi rendünk következő pontja ajánlás második olvasatra. Renate Sommer jelentése. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról van szó. Meg is adom a szót az előadónak, Sommer asszonynak, négy percre parancsoljon. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Három év után, amikor nagyon intenzív munkát folytattunk, és három ezer módosító és benyújtásra került, számtalan vitát, eszmecserét folytattunk, nagyon nehéz technikai jellegű egyeztetés és trialógus után végre jött az idő a szavazásra. A politikai csomag, a nagy kompromisszum, az Európai Parlament, a miniszterek tanácsa között az élelmiszerek jövőbeni megjelöléséről végre megszületett. Több információt fogunk tudni adni a fogyasztóknak az élelmiszerekről, annak érdekében, hogy tudatos döntést hozhasson a vásárláskor. Ez azonban nem minden. Az élelmiszer gazdaság is profitálni fog ebből, hiszen nagyobb lesz a jogbiztonság, kevesebb lesz a bürokrácia, és a jobb jogalkotást is említhetem. Azért is fontos ez, mert a KKV-k várták, és azt is tudnunk kell, hogy az élelmiszer szektor az Európai Unión belül a KKV-k 80%-ából áll. Ez a megjelölés azonban minden egyes élelmiszer és minden alkoholmentes italra is kötelezővé kell, hogy váljon. Ugyanúgy a feldolgozott élelmiszerekre. Éppen ezért nem lehet úgymond a közlekedési lámpa színeit alkalmazva eljárni az alapélelmiszerek tekintetében. Minden egyes nehézség és politikai, ideológiai véleménykülönbség dacára itt a parlamenten belül, a nacionalista egoizmust dacára is. Ez a mostani kompromisszum azt hiszem, hogy mindenki számára elfogadható. Az olajok, növényi olajok olajtartalmát például meg kell jelölni a húsfélék tekintetében is pontosan meg kell adni, hogy milyen húsféléről van szó, mely állattól származik. Az eredet megjelölést tej, tejtermékek vonatkozásában single ingredients, tehát amely olyan termékek, amelyek egy fő összetevőből állnak, a feldolgozott hústermékeknek az összetevőt is jelölni kell. Nagyon egyértelmű lesz a jelölés, hiszen a csomagolás elején vál, láthatóvá válik, és ez az egy darabból álló hús és hal termékeknél is így lesz. Nem szabad persze azt a benyomást kelteni a, a fogyasztókban, hogy valami olyan van a termékben, ami nincs benne. Ha például gyümölcs szerepel egy jogurton, akkor nem csak aroma és színezőanyag kell, hogy legyen abban a jogurtban, hanem valóban kell tartalmazzon gyümölcsöt is. Ugyanakkor a legfontosabb tápértékeket is 100 grammonként vagy 100 milliliterenként az összehasonlítási alap miatt meg kell adni. Hozzáadott vizet is meg kell adni, aztán a mélyhűtés első dátumát húsoknál és halaknál ugyanígy és nagyon fontos, hogy olvasható formátumban kell megadni mindezt. Megszabtuk a minimális betűnagyságot, és további mutatókat is rögzített a bizottság, így például a háttér és a, az írás közötti kontrasztot is megjelöltük. Ugyanakkor a bürokrácia visszaszorítását is zászlónkra tűztük, az allergénekre vonatkozó információkat is, és a tápanyag értéket is várjuk a címkéken a nemzeti és regionális különlegességeket nem akartuk háttérbe szorítani, és nem akartuk mindent egységesíteni, ezért nem vonatkozik minden előírás mindenre. Azonban megállapodásra jutottunk, és azt gondolom, hogy az eredmény az jó. Köszönet jár mindenkinek, a bizottságnak, a jelentéstevőknek, a sedóknak, Dali biztos úrnak, azért is, amit most valószínűleg mindjárt elmond, és hogy ezt a Gordiuszi csomót átvágta, amely a politikai vita során kialakult. És a magyar volt leköszönt soros elnökségnek is köszönet, hiszen ö, sikerült ö, megállapodásra jutnunk, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem így lesz. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Savicki miniszter úr következik a tanács nevében. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt képviselők! Nagy örömmel veszek részt a mai vitában ez egy négy éves vitát eh, zár le, amit a rendeletről folytattunk, eh, a arról vonatkozóan, hogy milyen információk szerepeljenek az élelmiszer termékeken. Ez egy eh, olyan kérdés, ami feltétlenül érinti a fogyasztói jogokat, megfelelő tájékoztatáshoz való jogot. Nem volt egyszerű a kérdés, de minden előfeszítést megér. Ez a rendelet lényeges előnyöket hoz a fogyasztók számára garantálja azt, hogy az Európai Unióban vásárolt élelmiszereken egyértelmű, világos gyakorlati információk lesznek olvashatóak. A tárgyalásaink sikernek tekinthető a konstruktív, az Európai Parlament konstruktív hozzáállása következtében. Ezért külön köszönöm a jelentéstevőnek, Renáta Zammertnek, valamint az árnyék jelentős tevőknek és mindazoknak, akik részt vettek a jelentés kialakításában. A korábbi elnökségeknek is köszönöm, hatan voltak, akik ezen dolgoztak, mert ők hatan kövezték ki az utat ennek a csomagnak a véglegesítéséhez, és remélem, hogy ez holnap megszavazásra kerül. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a rendelkezés lehetővé fogja tenni az állampolgároknak, hogy egészségesebben és jobban tájékozva tegyenek döntést a vásárláskor. És nem szabad, hogy ez még tovább bonyolítsa a, ugyanakkor a vállalatoknak a helyzetét, mindenképpen minden fontos kulcskérdésben sikerült megállapodni. A feliratok világosabbak, egyértelműbbek lesznek, és a karakter minimális méretét is meghatároztuk. A csomagolt élelmiszereknél a kalóriatartalmat is fel kell tüntetni, és az allergéneket a nem csomagolt élelmiszerek esetében, amiket nagyon gyakran a fogyasztó az eladó között vásárolja, ottan rugalmasabb szabályok lesznek alkalmazásban, amit a tagállamok határozhatnak meg. Nem szabad túl sok terhet róni a kis és közepes vállalatokra a címkezést illetően a nem és a kézzel előállított termékeknél, vagy a kisvállalatok által előállított információk alól mentesülhetnek. Minden információnak a vásárláskor kell, hogy rendelkezésre álljanak és kompromisszumot sikerült elérnünk három másik címkézési kérdésben is. A bizottság még ezeken dolgozik, az vonatkozik az szeszes italokra, az származási ország megnevezése, valamint annak az információnak a feltüntetése, hogy izomérok vagy transzfátok találhatóak-e az adott termékben. A bizottság egy jelentést fog készíteni ezen kérdésekről e, három évvel azt követően, hogy a rendelet hatályba lép. De specifikus esetekben saját jogalkotási következtetését is előterjesztheti. Tisztelt képviselők, ez a szabályozás számos előnyt hoz a fogyasztó részére, növeli az átláthatóságot, és miután a címkék egyszerűbbek lesznek, segít bennünket abban is, hogy végrehajtásra kerüljön az uniós törvény azt szeretnénk, hogyha minél előbb hatályba lenni, lépne ez a rendelkezés, és alkalmaznák a dokumentumok alapján ezt október elején tudja majd várhatóan elfogadni a tanács. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió hivatalos közlönyében október végén megjelenhet a rendelet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig Dali biztos úrnak adom át a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Három évvel ezelőtt, 2008. január 30-án a bizottság elfogadta a javaslatát egy rendeletről, amely a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szólt. És most ennek a nagyon fontos rendeletnek a lezárásához érkeztünk, ez az eszmecserének a lezárásához. Megköszönöm Sommer asszony elkötelezettségét, kompromisszumot szeretett volna kialakítani. Szeretném megköszönni valamennyi árnyék munkáját, nagyon gyümölcsöző volt az ő részvételük és végül pedig, de nem utolsó sorban a magyar elnökségnek, illetve az őt megelőző elnökségeknek is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon aktívak voltak ezek az elnökségek, és megpróbáltak elfogadható kompromisszumokat találni a tanács egésze számára. Nagy örömmel látom azt is, hogy az Európai Parlament osztja a bizottság véleményét és általános kereteket szeretne megteremteni az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról, amelyek a fogyasztót helyezik előtérbe. Ezzel a szöveggel gondoskodunk arról, hogy a tájékoztatás való megközelítésünk rugalmas, illetve előretekintő legyen, hogy reagálni tudjunk a jövőbeni fejleményekre. Az elmúlt hónapokban a kemény munkánkat azt hiszem több területen is sikerkoronázta. Hadd soroljak fel néhány dolgot. Először is a minimális betűméret bevezetése javítani fogja az élelmiszer címkék olvashatóságát. Ez volt az egyik legnagyobb, legkomolyabb panasz, amit kaptunk. A második dolog a kötelező tápértékre vonatkozó információ lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a diétájuknak megfelelő élelmiszert válasszanak, vagy a saját kívánalmaiknak megfelelő élelmiszert és a következő pedig valamennyi allergént fel kell tüntetni, nem csak az előre csomagolt, élelmiszer, előre csomagolt élelmiszereken, hanem az összes többin, és ezzel elérjük a fogyasztók egészségének az erősebb védelmét. Tehát az összetevők között fel kell sorolni az allergéneket, és így a fogyasztók könnyebben tudják azokat beazonosítani. A kötelező származás, származás megjelölése segíti a fogyasztókat, és érszerű felhasználható információkat ad a kezükbe. A szabályok végrehajtása érdekében Csolós biztos úr, aki a mezőgazdaságért felel, és én különös figyelmet fogunk fordítani a végrehajtásra, a végrehajtási rendelkezésekre. Az igaz, hogy ez a rendelet javítja az élelmiszerágazatban dolgozók, illetve a fogyasztók helyzetét, én sajnálattal tapasztalom, hogy a bizottság eredeti javaslatának egy fontos részét törölték, ez a tápértéknyilatkozat volt. És ez így csökkenti sajnos azt az információt, amelyet a fogyasztók kapnak. A tápértéknyilatkozat önkéntes beépítése mm, egy jó irányba megtett lépés mindemellett. Ez lehet a kiinduló pontja annak, hogy ezt a témát újra napirendre tűzzük a jövőben. Van egy másik dolog, amit sajnálatosan tapasztaltam, az alkoholtartalmú italokat teljesen kivonták ennek a rendeletnek a hatája alól. Az én véleményem szerint a fogyasztók jogosultak arra, hogy megfelelő információkat kapjanak, akkor is, hogyha alkoholtartalmú italokat vásárolnak. Én igyekezni fogok, hogy a megfelelő egyensúlyt hozzuk létre a jövőbeni jelentés keretei között is. Végül pedig négy nyilatkozatot kért vagy a parlament, vagy a tanács. Az első egy olyan nyilatkozatot a bizottság részéről, amely az állatok leölésének módszerére vonatkozik. A parlament és a tanács tudomásul vette, hogy az európai állampolgárokat igenis foglalkoztatja az EU állatjóléti szabályainak végrehajtása vágáskor. Az is, hogy az állatok hol állnak, hol vannak vágás előtt. Ez nagyon érzékeny kérdés a társadalom bizonyos csoportjai számára. Készült egy tanulmány, arról, hogy hogyan lehetne a fogyasztóknak információt adni az állatok kábításáról vágás előtt. Ezt figyelembe fogjuk venni a jövőbeni állatjóléti stratégia kialakításakor. A második dolog azt is várták, hogy a bizottság nyilatkozatot tegyen az aszpártámról. 2011. május 4-én a bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, az EFSA-t arra kérte, hogy értékelje át az aszpartam, vizsgálja felül az aszpartam biztonságát. Az EFSA elfogadta ezt a kérést, és a tudományos vizsgálat szeptember végére fog lezárulni, 2012. szeptember végére. A bizottság gondoskodni fog arról is, hogy az EFSA vegye figyelembe az aszpartam hatását a várandos édesanyákra. Az EFSA véleményének a fényében az Európai Bizottság figyelembe veszi majd, hogy szükséges-e a meglevő aszpartámra vonatkozó jogszabályok felővizsgálata. Ha igen, akkor a megfelelő lépéseket meg fogjuk tenni, például a maximálisan engedélyezett határértékeket felülvizsgáljuk, illetve a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályokat is felülvizsgáljuk. Harmadik dolog, azt is várták a bizottságtól, hogy a színezékekkel kapcsolatban nyilatkozatot tegyem az kivonatok kapcsán, amelyeknek színező tulajdonságai vannak. Ezt az útmutatást 2012 második felében fogjuk véglegesíteni. Szakmai munkáról van szó, amelynek az eredményének köszönhetően a színezékek definícióját pontosíthatjuk, és így a fogyasztók is pontos tájékoztatást kaphatnak arról, hogy milyen összetevőket használtak fel az adott élelmiszerben, amelyeknek színező hatása van. A negyedik dolog a bizottságtól a közvetlen értékesítésre szánt előre csomagolt élelmiszerek kapcsán is nyilatkozatot vártak, higiéniai követelmények kapcsán, illetve arról, hogy milyen információkat kell biztosítani a fogyasztóknak. Ezt az élelmiszerhigiéniai csomag felülvizsgálatakor fogjuk elkészíteni. Végül pedig a következőket kívánom mondani a szöveg kapcsán. A bizottság kiemeli, hogy a rendelet A 182.11-es rendelet betűje és szelleme, szellemével szembe megy az, hogyha az ötös cikk négyes bekezdésére hivatkozunk rendszeresen. Ennek a rendelkezésnek egy, megfele- egy adott igényre kell reagálnia. Akkor a bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Az általános szabályra vonatkozó kivételről van szó, amelyet az 5-ös cikk 4-es bekezdése megvalósult. Tehát szerintünk a 2-es B bekezdést nem lehet úgy tekinteni, mint a jogszabályalkotó ö, saját diszkréciójában felhasználható szabályt. Ezt mindig igazolni kell ennek az alkalmazását. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal, hogy ezt elmondtam, önök holnap egy nagyon átfogó csomagról fognak szavazni, és ez még mindig egy fontos lépés az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás témájában. Köszönöm. Megköszönöm biztos úrnak az összefoglalót, most pedig a frakciók nevében felszólaló képviselők következnek. Az Európai Néppárttal kezdjük. Líze kolléga beszélhet két percig. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék gratulálni Renáte Zombernek a jelentéstevő asszonynak, és mindazoknak köszönetet mondani, akik dolgoztak ezen a dosszién, így Dali biztosnak és a magyar elnökségnek is. A jogalkotási folyamatot az elejétől kezdve nyomon követtem, valóban nagyon nehéz volt a munka, nagyon különbözőek voltak az érdekek és a vélemények, a végeredmény azonban jó. A fogyasztóknak ugyanis jobb és sokkal világosabb tájékoztatást fogunk tudni adni, és a fogyasztót nem hozzuk olyan helyzetbe, hogy előírjuk számára, hogy mit is egyék és vegyék. Örülünk, hogy ez a megállapodás megszületett, különös tekintettel az élelmiszer utánzatokra. Fontos volt számunkra, hogy az élelmiszerek ne keltsék azt a hatást, hogy egyfajta alapélelmiszerből állnak, miközben ez az összetöbbi hiányzik belőlük. Azaz, a sajtot valóban tejből kell készíteni, és hogy a más növényi olajok is vannak benne, akkor ezt a jövőben nagyon pontosan fel kell tüntetni. Nem volt egyszerű a helyes megoldást megtalálni, a tanács azzal érvelt, hogyha előírjuk, hogy hívjuk az ilyen termékeket utánzatnak, akkor majd valaki azt fogja mondani, hogy hát ezek innovatív termékek. Azonban, hogyha az összetevőket, amelyek nem szerepelnek egy terméken, de felsorolásra kerülnek, akkor azt gondolom, hogy most már sokkal jobb helyzetbe kerül a fogyasztó, hiszen nem tévesztik meg őket élelmiszer utánzatokkal, és a gazdáknak, a tejtermelőknek is könnyebb helyzetük van, hiszen jobb árat kapnak majd a termékeikért. Nagyon fontos az is, hogy a jövőben nem kell majd nagyító ahhoz, hogy az összetevőket valaki el tudja olvasni, hiszen rögzítettük a ö, méreteket, és a KKV-k tekintetében is egy közép utat ö, ö, ö, sikerült kieszközölni. Mindig a Nestlét tartottuk szem előtt, ö, miközben tudjuk, hogy sokszor közvetlenül a kistermelőktől kerülnek a piacra a termékek, úgyhogy ez egy jó megoldás, úgyhogy köszönet még egyszer is, gratulálok. E Köszönöm szépen. A szocialista frakció képviselőben Wilmot képviselő következik 2 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy több éves munka után végre egy nagy lépést teszünk a megfelelő irányba, és tájékoztatjuk a fogyasztót arról, hogy milyen élelmiszert fogyaszt. Sajnos nagyon gyakran elfeledkezünk, hogy ez a fogyasztóknak szóló élelmiszer épp ter, tájékoztató. el elképesztő lobbizás folyt ezzel kapcsolatban, hogy ne legyenek megfelelő átlátható címkék. Pozitív dolgokat értünk el ezzel a kompromisszummal, és nagyon örülök annak, hogy a tanács és elfogadta, hogy a baromfi, a bárány és egyéb kecske termékekre is ugyanolyan címkézés legyen, mint a marha húsra és egyéb termékekre. Miért eh, fontos ez? Azért fontos, mert a, az a csirke szendvics, amit az Egyesült az Egyesült Királyságban eh, fogyasztunk, az egyszerűen Tajföldről származik. Ezt eh, látunk el és fontos, hogy átlátható legyen. Nagyon aggasztja a ö, transzpártot a szocialista frakciót. Nagyon sok problémát okozhat ez, szívbetegséget, terméketlenséget és egyebeket Fontos, hogy ezt a problémát megvizsgálja a bizottság, és visszatérjen majd három év múlva a ö, transzfátoknak a hozzáadása ö, van, ahol tilos Dániában, Ausztriában. Ö, fontos, hogy ez megfelelően felcímkézzék a különböző növényi olajokat, a, olajtartalmat is. Ö, nagyon fontos, hogy a fenntartható forrásból származó olajat használjanak az élelmiszergyártók úgy tűnik nekem, hogyha komolyak vagyunk, akarjuk ezeket az egészségügyi kérdéseket kezelni, mint a diabétesz és a különböző érrendszeri megbetések, akkor gyorsan kell, hogy az a fogyasztó azonosítassa, hogy melyek az egészséges élelmiszerek. Azonban ez továbbra is csak az önkéntességen kell feltenni azt a tájékoztatást, és egyes gyártók elkezdték ezt alkalmazni. Első alkalommal történik meg az, hogy kötelező lesz az egységes címkézés az Európai Unióban, így ezért fogyasztóként mindig tudjuk majd látni, láthatjuk azt, hogy mennyi cukor, só és egyéb adalékanyag van az élelmiszerben és tovább fogunk dolgozni azért, hogy javuljon a fogyasztók tájékoztatása. Köszönöm. ALDE frakciótól következik Gerbrandi 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy gyakorla, ö, gratuláljak Szommer asszonynak, az árnyék jelentéstevőknek, a magyar elnökségnek és az Európai Bizottságnak köszönetemet szeretném kifejezni azért is, hogy ezt a kompromisszumot második olvasatban megtalálták. Szerintem 500 millió európai fogyasztó érdekében egy nagy lépést tettünk, több világosabb átláthatóságot az élelmiszerek fogyasztása tekintetében. A nagy liberális vonalt ugyanakkor megtartottuk, nem írjuk elő az fogyasztónak, hogy mit kell fogyasztania, hanem tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó szabadon választhasson. Azonban ez nem elegendő. Arra is szükség van, hogy az iskolákban is egy kicsit mindenütt megfelelő figyelmet fordítsunk az egészséges táplálkozásra. Még két elem, elnök asszony az a kötelezettség, hogy meg kell nevezni az, hogy honnan, miből származnak a növényolajok. Végre a foglalkozó fogja tudni, hogy milyen olaj van abban, hogy növényi olaj. Így módon a termelők nem ö, ö, tudják becsempészni, becsempészni a nem megfelelő, ö, ö, valamint a transzsíradékok. Ezekkel is ö, egyszer majd talán eljutunk odáig, hogy betiltjuk ezeket, amelyek, eh, és ez egy óriási lépés lenne előre. Végezetül pedig elnök asszony, láttam, hogy az iPad-en olvasta biztos úr a eh, felszólalását. Vizsgáljuk meg, hogy a jövőben nem tudnánk mi is -e új technológiákat használni, hogy eh, tájékoztassuk megfelelően a fogyasztót, és ne csak ettől a kis papír függjön a tájékoztatás. Köszönöm. E, elnök. Köszönöm szépen. Sliter képviselő kapja meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon és hosszadalmas vitákon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy ezáltal a helyzet csak javult. Azonban talán egy kicsit elszalasztottuk az alkalmat, hogy gyorsan találjunk megoldást a fogyasztóknak. Például az alkohol lobbinak sikerült, hogy az alkohol ne tartozzon a jogszabály hatája alá. Nagyon sokan ismerik az alkohol hatását, tulajdonképpen mindannyian ismerjük itt a parlamentben. Nagyon kalóriadús, nagyon sok a cukor az alkoholban, Aztán érdekes módon ugye hogyha gyümölcsöt tartalmaz egy bizonyos élelmiszer, akkor azt rá kell írni. Ugyanúgy hústermékeknél hús kell, hogy legyen abban a termékben. A marcipánban is pontosan tudjuk ezek után, hogy miből is készül. Ugyanez vonatkozik a csirkékre. Az eredet megjelölés. Azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés és a tekintetben csak remélni tudjuk, hogy végre életbe lép majd a rendelkezés. Azt sem szeretnék a fogyasztók felmérések alapján a sokáig szállítsák az állatokat, és jó lesz majd tudni is mindezekről. Örülök, hogy a nanotechnológiát is figyelembe vették. A transzsírok. Hát ezzel kapcsolatban is szerettünk volna jelölést, és most úgy tűnik, hogy tilalom fog életbe lépni. Annak érdekében, hogy a transzsírokat feltüntessék. Örülök, hogy az allergénekre vonatkozó azonban meg lesz a jelölés, a vegetariánus étkezőknek is jobb idők következnek, hiszen pontosan tudják azonosítani a termékeket, és azt gondolom, hogy mindez jobb tájékoztatást fog nyújtani a fogyasztóknak, reméljük nem csak lokális szinten. Európai. Köszönöm szépen az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében Stevenson kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a tanács, a bizottság és a parlament konszenzusra jutott ebben, mert nagyon eltértek egymástól az álláspontok. Nagy kár lett volna, hogyha a három éves munka, amelyhez gratulálnunk kell Szomer képviselőnek, az ablakon kellett volna, hogy kidobjuk. Ugyanúgy, ahogy az új élelmiszerekkel kapcsolatos munkát sajnos az ablakon hajítottuk ki. Hadd tegyek néhány megjegyzést Dali úrnak a felvetéséről, hogy ugye a nem kábított vannak olyan állatok, vannak zsidó vágási módszerek, halál vágási módszerek, ahol az állatokat nem kábítják vágás előtt. Nagyon sokan visszaéltek ezzel a derogációval, és több millió állatot úgy vágnak, hogy nem kábítják el őket a vágás előtt, és ez a hús bizony bekerül a táplálékláncba. Mi nagyon határozottan felkívántunk lépni, és úgy érezzük, hogy a fogyasztóknak joga van tudni, hogy honnan jön ez a hús, és mi, hús és mi történik. Örülök, hogy Daliul elkötelezte magát egy erős, szigorú állatjóléti rendelet mellett. A ház erre számít öntől, semmennyivel sem kevesebbre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Egységes Baloldal nevében Liotár képviselő 1 perc 30 másodpercre. Li, ik heb taart voor u meegenomen. Köszönöm szépen. Dali úr, van itt nálam egy sütemény az ön részére. Miért? Azért, mert a Dolly báránynak az lenne 15 éves a mai napon, az első klónozott állat, ami 2003-ban elhunyt. Mégiscsak gratulálni kell Zollinak, mert 93%-a a klónozott állatoknak vagy halva születik, vagy nagyon gyorsan elhuny. Tehát a Dolly 6 évet élt, és ezt mégiscsak meg kellene ünnepelni. Kevésbé ünnepelhető a bizottságnak a teljesítménye. 15 év alatt nem sikerült elfogadnia a genetikailag módosított állatokra vonatkozó szabályozást. Tehát 15 évvel Dolly születésnapját követően nem veszik még mindig figyelembe a klónozott élelmiszereket, ezeket továbbra is forgalmazzák, anélkül, hogy megfelelően tájékoztatnák a vásárlót. Most az új javaslattal mi lesz a címkén? Nem fogják megemlíteni a transzsírokat, amelyek egyébként rosszak az egészségre. Az, az 100 grammonként tartalmazott energia díja az sem lesz eh, feltüntetve, illetve porciókat fognak megnevezni. És az, az eredet csak az eh, nyers húsra, de az előcsomagolt húsra, a termék, eh, tejtermékekről nem lesz tájékoztatás. Tehát tovább lehet ezeket össze-vissza hurcolni az, orsz, az Európában belül. A cukor, a ö, ö, só és egyéb tartalom azok mind csak a másik oldalon lesznek, a hátoldalon lesznek rajta csomagoláson. Vagy pedig a azokból a ö, vágóidakról származó állatok, amelyeket nem kábították el, ö, megint csak nem kerül feltüntetésre. Tehát szerintem az új ö, szabályok ö, Dolly születésnapján nem érdemlik ki a parlament gratulációját. Köszönöm. Grazie per... Köszönöm szépen. Most a Szabadság és Demokrácia frakciója nevében Rossi úr kapszolt egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Támogattuk a szöveget az első olvasatban. Annak ellenére, hogy az előadó asszony mekkora a munkát végzett, most eljutottunk a második olvasatra, mert a tanács nem tette lehetővé az első olvasati megállapotást. A származási ország megjelölése fel kell, hogy kerüljön az élelmiszerek címkéjére. Mi véleményünk szerint a az a, ez a választás nem támogatja a mi vállalkozásainkat. A mi vállalkozásaink szeretnének munkahelyeket teremteni Európában. Történt némi erőlelépés, de nagyon kevés ami az európai állampolgárok elvárásait illeti. Van még egy súlyosabb dolog, az, hogy nemzeti intézkedéseket lehet életbe léptetni a származási hely megjelölése kapcsán. Hát gyakorlatilag ez teoretikussá teszi az egész jogszabályt. Lehetnek szigorúbb nemzeti szabályok, ehhez minősített többség kell. Az Északi Liga véleménye szerint a fogyasztóknak joga van tudni, hogy honnan származik egy termék, jogosultak arra, hogy megtudják, hogy mit vásárolnak, tehát a mi pozíciónk ellentétes. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében pedig Diana Dodds asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Megköszönöm az előadó munkáját. A fogyasztóknak joga van arra, hogy az élelmiszer címkéken helyes és ne félrevezető információval találkozzanak. A tápértékről kapcsolatos információ nagyon fontos, és az is, hogy milyen minőségi normáknak felel meg az adott élelmiszer. Ez egyrészt egészségbiztonság szempontjából fontos, másrészt a választás szempontjából. Mindez a jelentésben is szerepel. Azonban szeretnék, eh, szeretném a figyelmet felhívni egy olyan területre, ahol aggájaim vannak. Ez pedig a származási ország megjelölése a címkén. Én ezt a koncepciót értem, de vannak fenntartásaim arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lesz ennek a kereskedelemre. Észak-Írországban már láttuk, hogy a származási ország megjelenítése a címkén hogyan használható protekcionista intézkedésként, és ennek negatív hatása volt a kereskedelemre, és a gyártók, az élelmiszerfeldolgozók megszenvedték ennek a bevezetését. Én tudom, hogy ez komoly agályra ad okot, nagyon sok tagállamnak fontos, ők hangot is adtak az agályaiknak a tanácsban. Én arra sürgetném a bizottságot, hogy hatástanulmányt készítsen, és vizsgálja meg azt, hogy a címkézésre vonatkozó szabályoknak a származási ország megjelölésének milyen hatása lenne. Köszönöm szépen. Most pedig a többi hozzászóló következik, és Ajózó kollégával kezdjük két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! asszony, az árnyék jelentéstevő és a bizottság együtt megállapodtak, egy jó megállapodást hoztak létre, ami nagyon fontos a fogyasztók számára. Tehát gratulálunk mindegyiknek. Fogyasztóként azt szeretnénk, hogyha egy kimerítő tájékoztatást kapnánk arról, hogy mit eszünk. Azonban ez az információ a csomagolásokon nem könnyen megoldható. Tehát egy egyensúlyra kell törekedni, és meg egy költséghatékony egyensúlyt kell elérni, mert ne feledjük a címként szereplő információ attól függően, hogy milyen információ ez, ez költséget jelent és valakinek ezt a költséget is meg kell fizetnie. Hogyha nem a fogyasztó fizeti, akkor nagyon kis és közösebes vállalatnak le kell húzni a rollot, mert nem fog tudni versenyezni a nagy vállalatokkal, amelyek tudják vállalni ezen többet költségeket, Tehát egyensúlyra kell törekedni, de nem szabad elfelejteni, hogy a címkén szereplő felirat az drágítja a, magát az, a terméket, ezért megfelelő megoldás kell. Például az származási ország címkéről az volt az elképzelés, hogyha össz, ha félreérthető, akkor fel kell tüntetni, illetve önkéntes alapon tüntessék fel a származási országot. A feldolgozott termékekben a különböző alkotó elemeken nehéz meghatározni, hogy melyik a fő alkotó eleme, más esetekben pedig ezek okoznak problémát, és a költség és az adminisztratív bonyodalmakat is jelentene, úgy, hogy ugyanakkor nem igazán hozna ez többletet a fogyasztó számára. Ezért egyetértek abban, hogy ne alkalmazzuk ezeket a szabályozást az alkoholos termékekre. A szeszes italok már eddig is vannak különböző szabályok a címkézésre vonatkozóan, és azt mindenki tudja, hogy ha alkoholt iszik, abban van kalória. Ami itten fontos, az az, hogy a, ö, mindezeket az információkat meg tudja emészteni a fogyasztó. Köszönöm szépen, De következik egy perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák! Ez a rendelet a fogyasztók tájékoztatásáról egy nagyon fontos lépést jelent. Sikerül elérni azt a célkitűzést, hogy a fogyasztók jogait védjük, és ezért megköszönöm előadó előadóasszony munkáját, az összes árnyék előadó munkáját, különbö- különösképpen a saját árnyék árnyékelőjának munkáját. Európa tehát most nagyobb bizalommal tekinthet a jövőben, mert megerősítette a védelmi ö, eszközök hatékonyságát az élelmiszer ö, ipar területén. De át kell egy kicsit vizsgálni ezt a megállapodást, megállapodást, amelyet az első olvasatból most már a második olvasatban tárgyalunk. Többre van szükség, elnök úr, a címkézésen, az élelmiszerekkel kapcsolatban. Minden húsról megfelelő információt kell biztosítani, az új 29-es cikk tehát újdonságot jelent és az európai fogyasztók számára ez fontos tájékoztatás, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy voltak itt kevésbé ambiciózus lépések, a kötelező címkézésbe lehetett volna vezetni az összes friss mezőgazdasági termékre, amely egyetlen egy fő adalékanyag, egyetlen egy anyagból áll, ezt fogadta el ez a ház kizárjuk gyakorlatilag nagyon fontos élelmiszereket, ahol is fontos lenne a fogyasztók egészségének véleme, például a nyúlhús, ahol nem értem, hogy miért, mi volt itt az ok a kizárásra. Most tehát fontos a vállalása és azzal a lendülettel folytatni a munkát, amelynek segítségével ideig jutottunk. Köszönöm de Castro úr szavaért, most pedig egy percben rízasszony kapja meg a szót controversé, houleux même parfois. Euh, Köszönöm szépen. Három éves vita után a címkézési rendelet most már a végéhez érkezett, és szeretnék még egyet megemlíteni. Nagyon fontos a földrajzi címkézés. Ezen kívül az allergiát okozó anyagok feltüntetése is ugyanennyire fontos. Másrésztről, ami az ipari zsírokat illeti, például a különböző olajokat illeti, tudjuk, hogy milyen fajta károkat okozhatnak ezek, és úgy gondolom, hogy itt az Európai Bizottságnak tovább kellene haladnia, mint ez idáig egy új dimenziót kellene létrehoznia, hiszen ez 400 ezer embert károsít évente. Köszönöm szépen, Gerben asszonyi a szó következőkben. Köszönöm. Szeretnék is gratulálni eh, Zomer asszonynak és a árnyék előadóknak. Régóta vártuk ezt az eredményt. Én az legutóbbi választások óta várom, régóta. Örülök, hogy támogathatom ezt a csomagot, és az átláthatóság dolgát üdvözlöm a élelmiszerek címkézésében. Az a, a fogyasztók érdekeit szolgálja ez. Száz és száz ezer hírt kaptunk, levelet a választóinktól ezekben az ügyben, és olyan szervezettől, mint a Women's Institute Nagy-Britanniában, amelyek ö, kampányoltak ez ügyben. Persze senki sem százszerzelékig elégedett, de nagyon sok területen történt előrelépés. Például a származási országra vonatkozó címkézés ügyében mindenképpen régóta vitatott ez jó kompromisszum született. A tápanyagokra vonatkozó információ hasz, jobban használható, ugyanakkor a tagállamok saját döntések szerint kiegészítik ezt, és olvasható módon kell, hogy történjen. Ez mindenképpen hozzájárultunk európai szinten a szabályozással, a fogyasztók jobb az Üdvözlöm! Köszönjük, Kirling asszony. Egy ez Kota úr kap szót. Köszönöm. Elnök úr, kedves képviselőtársaim! A fogyasztó szó az egyik legfontosabb ebben a jelentésben, sokszor elfeledkezünk a fogyasztókról, megfeledkezünk a fogyasztókról pedig a legfontosabb az, hogy korrekt információval lássuk el őket, és ezt figyelembe vegyük, amikor döntéseket hozunk. Legyenek azok intézményi kérdések, vagy mondjuk az eredet megjelöléssel kapcsolatos új szabályok. Roppant fontos az, hogy a fogyasztók tisztában legyenek vele, hogy az élelmiszer, az adott élelmiszer honnan származik. Ennél fontosabb információval talán nem is szolgálhatunk eh, a fogyasztóknak. Az E. Eh, fertőzés eh, újra aláhúzta annak a fontosságát, hogy tudjuk, hogy mi honnan származik. Az eredet megjelölés nagyon sokszor minőséget is jelent, ezért ezt védeni, óvni kell, és a fogyasztói bizalmat is növelhetjük. Egyrészt, másrészt pedig a megérdemlik a fogyasztók. Köszönjük másfél percben Delange úr, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani teljes szívemből a jelentés készítőnek, és úgy gondolom, hogy ezáltal, ezáltal a jogszabály által jobban informálják majd az európai fogyasztókat. Van eh, agyomban egy probléma. Például nézzük a sajtos pizzát, hogyha ránézzünk, jól néz ki, de ha megnézzük az összetevőket, akkor azt láthatjuk, hogy egy deka sajt nincs benne, hanem egy sajt, víz, illetve növényi zsír keverék. Hát jó étvágyat hozzá. Most a tanácssal elértünk egy kompromisszumot, és ennek értelmében minden előállítónak meg fel kell tüntetnie, hogy milyen fajta kiegészítő hozzáadót tettek hozzá. Én attól tartok, hogy gyakorlatban azt fogják ráírni majd, hogy a pizza növényi olajjal készült. Viszont ez félrevezető, mert nem a hamis sajtra fognak gondolni a fogyasztók, hanem az oliva olajra. Úgy gondolom, hogy növényi sajt helyettesítőt kellene inkább felírni a pizza dobozára, mert ez nem félrevezető. Tehát nagyon fontos az, hogy gyakorlatban hogyan fog mindez történni, ehhez kötődik majd a nagyon szigorú végrehajtás és elnőzés a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy az elnök úr is tudja, illetve a biztos úr is tudja, hogy hogyan fogják a tagállamok betartani ezt a jogszabályt, ezt valóban be kell tartatni, és például nagyon fontos, hogy tudják a fogyasztók azt, hogy ebben a pizzában nem igazi sajt van, és ezért kérem azt, hogy nagyon szigorúan hajtassák végre, és ellenőrizzék ezt a jogszabályt. Köszönöm de Langos asszony szavait. Most másfél percben Veszlund asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A, azon, azok közé tartozom, akik nagyon örülnek annak, hogy most már kötelező címkézés érvényesül minden hús termék esetében, hogy tudjuk, honnan származik ez a hús. Ez a fogyasztók számára rendkívül fontos. Fontos a gazdák számára is, például a hazámban magasabb normák érvényesülnek a, az állattenyésztésben, mint máshol, úgyhogy nagyon fontos, hogy a méltányos verseny alakuljon ki a gazdák között. Jobb tehát ez a fogyasztóknak, jobb az állatoknak, jobb a környezetnek, jobb a gazdáknak. A kötelező feltételek a származás megjelölésére több termékkörre kiterjesztése kerültek, nagyon méltányos érve. Ez nagyon túl gyakran vezetik félre a fogyasztókat, még ma is. Holott a cél az, hogy jobban tájékoztassuk a fogyasztót, jól olvasó, könnyen értelmezhető tájékoztatást kapjanak. Remélem, hogy a közeljövőben elérjük ezeket a célokat. Ugyanakkor vannak csalódásra okot adó dolgok, a transzsírok esetében jól lett volna látni ezek címkézését is, olcsó módja lett volna ezen termékek a piacról való kikényszerítésének is. Aztán a nanoanyagok részecskék kötelező címkézés, a kötelező címkézés is jó lett volna, helyén való lett volna, ha megvalósul, és az is a 100 grammos vagy 100 milliliteres volumára vonatkozó tájékoztatás is jobb lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy döntsenek. Köszönjük Vesztund asszony, egy percre Tremósa kollega kapja meg a szót. Moltes gracias, señor president. Dier... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! A 137-es módosító, amelyet 40 kollégával együtt nyújtottunk be, a címkézés nyelvi eh, szabályával kapcsolatban az Európai Unió nyelvi sokszínűségét kívánja tiszteletben tartani, illetve az emberek azon jogát, hogy saját anyanyelvükön tájékoztassák őket, még akkor is, hogyha ez nem hivatalos nyelve az Európai Uniónak. Az unió sokszínűsége azt is jelenti, hogy több millió európai anyanyelve olyan nyelv, amelyet nem ismernek el hivatalos nyelvként e ház falai között sem. Katalónia esetében például jó néhány ezer cég katalán nyelven is címkézi a termékeit, ezt e, örömmel fogadták a fogyasztók. A 15.2-es cikk e, használ, felhasználásával nem hivatalos nyelveket is használhatnak címkézésre. Remélem az Európai Bizottság tisztáz ezt a helyzetet. Köszönöm még egyszer. Köszönjük. Uszki úr kap szót egy percben. Thank you. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Egyike vagyok azoknak a képviselőknek, akik nagyon elégedettek az elért kompromisszummal, Köszönöm az előadónak, Szomer asszonynak, hogy ilyen kiváló munkát végzett. Beszéltünk az eredet megjelölésről, a származási ország megjelöléséről, főként a hústermékek esetében, ami kis ironikus, főként a tekintetben, hogy az embereknek milyen gyorsan elmegy a hústól, azért hagyjuk, hogyha valamilyen e, probléma adódik. Remélhetőleg tisztul a helyzet a fogyasztók tájékoztatása ügyében. Nem csak üres szavak azonban, amit mi itt prédikálunk a házfalai között, úgy vélem, hogy most valóban komoly eredményeket értünk el, és figyelembe kell venni a fogyasztók érdekeit, a csomagolás a doboz méretét is. Fontos, hogy az administratív terheket a vállalkozások esetében ne növeljük. Minden esetre tud támogatni tudom ezt. NATO képviselő következik egy percben. Well, the EU well view is that you know best. Az, az EU úgy gondolja, hogy mindenről legjobban tud. A globális felmegedés rémtörténetétől az élelmiszerszínkérdéség a legokosabb az EU. Ám ez esetben nem az EU dönt, hanem a fogyasztó ö, dönti, hogy mit akar enni és mit nem akar enni. Persze, mindenféle címkézésnek van értelme, akár a táplálanyagokról vagy allergiákról szól az információ. ez a jelentés jó részt ö, túlzottan szájbarágos. Attól tartok, hogy ennek a költségét végül megint csak a fogyasztó viseli majd, ami különösen veszélyes olyan időkben, amikor a gazdaság gyenge lábokon áll. Ám minden beszédemben elmondom, jól tudjuk, hogy a, a brit jogalkotás a, jól működik. Éveken át a brit parlament volt a, a minden parlamentek atya hosszú ideig. Ez megint egy olyan döntés, amit a tagállam szintjén, nemzeti szinten az nemzeti parlament kéne meghozzon. Köszönöm Nutál úr szavait, most pedig másfél percben Tyson asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, elnök úr. Ezzel a rendelettel a fogyasztók végre megkapják azt a tápanyag információt, amire szükségük van ahhoz, hogy egészségesen élhessenek. Ez nagy lépés előre. Most már minden élelmiszerre vonatkoznak a tápanyag előírások, nem csak azokra az élelmiszerekre, amelyek azt látják, hogy egészségesek. Fel kell tüntetni a standard mennyiséget és A jelzőlámpa alternatíva is jó volt, viszont nem volt eléggé célra vezető. Ezen kívül a kézműves ipar itt egyfajta mentességet kap. Elnök úr, én hálás vagyok minden kollégának, akik támogattak engem abban, hogy a jelenlegi nyelvi rendelkezést meg lehessen tartani. Ez fontos, mert a fogyasztók mit érnek az információ joggal, hogyha nem olyan nyelven kapják meg az információt, amit értenek. Végezetül hadd támogassam még a célnál kapcsolatos különbözőségtételt, a nyomon követhetőséget és a származási hely kérdését. A különbséget nincsen semmilyen problémám. Úgy gondolom, hogy a származási hely feltüntetése az összetevők kapcsán azonban még nem kötelező, de ennek lehetőséget jobban meg kell vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm, Tyson asszony. Egy percben Perejó úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Minden alkalommal, amikor kompromisszumot kötünk, ami előrész bennünket, az, az helyén való, az jó eredmény. Ám nem lehet teljesen szétaprózni az eredményeket ez igaz a címkézés esetében is, nem minden kompromisszum, feltétlenül jó kompromisszum. A biztonság, az üzenet világossága kell legyen a cél. most azért fordulok a bizottsághoz, azt kérem, hogy ebben a konkrét témában és a határidők ügyében nagyon kemény problémákba ütközünk, a lehető leggyorsabban kell lépni. Spanyolországban például látjuk, hogy történnek előrelépések, világosan kell döntéseket hozni, minőségi döntéseket, és tartani a, a, a határidőt. Konkrétebban kell, és pontosabban fogalmaznunk. Köszönjük, Perejó úr. Másfél percben Okuni asszony kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Először is szeretnék az előadó asszonynak betalálni az elvégzett munkához. Hölgyeim és uraim, elengedhetetlen, hogy az európai fogyasztó a termék csomagolásán a szükséges, a választáshoz szükséges információkat megkapja, minden információt, mindegy, hogy milyen típusú információ legyen az. Egy kompromisszumot sikerült elérni, egyáltalán nem értek egyet azokkal, akik eh, bírálják ezt a kompromisszumot. Szerintem ez teljesen elfogadható, tisztább, világosabb, olvashatóbb eh, címkézés lesz ennek az eh, eredménye, például az allergiákkal bírók számára ez nagyon fontos lehet. Az összetevőket is világosabban láthatjuk majd. Például a, nem lehet majd sajtként eladni az olyan terméket, amely nem tejből készült, hanem növényi olajból. Nagyon fontos az is, hogy milyen típusú állatból származik az adott termék, baromfi hús, disznóhús vagy marhahús. Ez nagyon fontos sokak számára, és így tudnak a fogyasztók valóban tudatos döntést hozni a vásárláskor. Ugyanakkor Valóban vannak extra költségek, és időbe is telik majd, hogy az új szabályokhoz alkalmazkodjanak a cégek, de remélhetőleg egyrészt megkapják majd az időt arra, hogy ezt megtegyék, másrészt pedig ez mindenkinek az előnyét szolgálja. Köszönjük, Okoni asszony, most pedig egy percben Vernyó asszony következik. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, Három éve ülünk már ezen a dosszén, óriási nyomás gyakorol ránk az agrári élelmiszeripar, e, ezért mindenképpen üdvözlendőnek tartom azt, hogy kompromisszumra jutottunk, hiszen fontos, hogy olyan címkéket tegyünk a termékekre, amelyek segítségével e, a fogyasztók tudják, hogy mit, pontosan mit vásárolnak, illetve hogy például e, számukra esetleg káros allergéneket tartalmaz az adott termék, megfelelő méretű betűkkel fogják fel megszüntetni az információt. A hústermékek esetében ez valódi áttörés, remélhetőleg ez a feldolgozott húsra, halra és tejtermékekre is alkalmazandó lesz majd. Az alkoholtermékekre különleges szabályok eh, kell, hogy vonatkozzanak. Egész egyszerűen azért, mert a szeszes italok ágazata rengeteg sajátossággal bír. Az élelmiszer címkézés terén óriás előrelépés történt, azonban még nagyon sokat kell eh, a tájékoztatás terén tennünk. Köszönjük, egy percben Tabajgyúr kap szót. Gracias. Tisztelt képviselőtársaim!

Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ebben a dossziéban, akár csak a többi dossziéban, arról az elvről van szó, hogy hogy a túl sok információ sem jó, az információkat a lehető legjobban kell továbbadni. Üdvözlendő a származási helyről szóló információ a különböző húsfajták esetében, és köszönöm szépen, hogy ezt felvették a jelentésben. A származási elv eddig csak a sertéshúsra, a friss zöldségre, a mézre, a kecskehúsra volt érvényes, a juhúsra volt érvényes, most azonban ezt kiterjesztik. Nagyon fontos ez a fogyasztók számára, és ezért nagyon fontos az, hogy plusz jogalkotás is legyen ezen a területen. Úgy gondolom, hogy nem kell a porciót megadni, hanem inkább a 100 g vagy 100 millilitert kell megadni, az adag az eléggé elméleti. Kedves képviselőtársak, a következőben a spontán felszólalások következnek. 13-an jelentkeztek a listára, és Hát egy kicsit csúszásban is vagyunk már eleve, úgyhogy nem mindenki fog szót kapni, attól tartok. Hatan mindösszesen lesznek azok, akik felszólalhatnak. Igyekszem méltányosan kiosztani az időt a frakciók között, és, és a, a, a jelentkező sorrendében Kelly úr az első egy percben. Eh, Köszönöm, elnök úr a képviselők jelentős része üdvözölte ezeket a javaslatokat, és ez nem is meglepő, hiszen ezek a javaslatok révén az állampolgárok segítséget kapnak az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásban. Ugyanakkor körültekintőek kell legyünk a kkv ügyében, hogy ezeknek ne legyen túl nagy teher a, a verseny, fe, ezen a feltételek az igazolás, és ez ne a multinacionális cégeknek adjon előnyt. Akkor ma reggel is hallottunk eredményekről. 98%-a a válaszadóknak a felmérés szerint azt mondta, hogy a származási országjelölése szükséges, és a felmérés szerint a válaszadók 50%-ánál többen is azt mondták, hogy nem tudják, hogy a származási országokat abban jelölik meg, ahol az ország, ahol a, a folyamat legutolsó jelentős lépését tették meg az élelmiszer előállításában. Ezt világosá kell tenni, hogy mit jelent a származási ország voltak éppen, ezt nagyon fontos, hogy az állampolgárok, a fogyasztók is értsék. Köszönjük, Kelly úr. Egy percben Cemke úr kap szót. Köszönöm, elnök úr savicki którą tutaj także chciałem powitać. E, ja bym chciał uwagę zwrócić na moim zdaniem e, bardzo ważną rzecz. E, otóż my tutaj. fontos pontra utalni. ma a címkézésről beszélünk illetve a termékek biztonságáról beszélnék, viszont egy dolgot szeretnék kiemelni. Ezek az utalások nagyon fontosak a fogyasztók számára, ugyanis a fogyasztók fogyasztók számára fontos az, hogy jobban tudják a jogaikat. Ez azt jelenti, hogy jobban kell tudniuk, hogy milyen jogaik vannak, eddig ezt sajnos még nem tudják, és ezért nevelnünk kell a fogyasztókat. Nem elég az, hogy sok adatot feltüntetünk a címkéken, nem elég ez akkor, hogyha a fogyasztók nem igazán tudnak tájékozódni ebben. A fogyasztóknak tudniuk kell, mit kezdjenek ezzel az adattal. Ober majd a képviselő kap egy percben szót. Köszönöm, elnök volt. Három éve vagyunk tanulói élelmiszer skandáloknak, úgyhogy ideje, hogy kompromisszokat kössünk, és például a hús, a sajt, a, a, a nem tejből készült sajt esetében kiszűrjük ezeket a termeket megfelelő ö, címkével, a fogyasztó tájékoztassuk, és ne az orránál fogva vezessék a fogyasztót a cégek. A származási ország, a származás megjelölése húsnál a friss tőkehúsra érvényesült, ám a hústermékekre nem. Ha Tájföldről vagy Brazíliából származik, a, a termék, azt is látni kell, és hogyha a prosciutto terméket vásárolunk, sokszor nem onnan származik a sertés, ahol a prosciuttot el lehet, kéne előteni. Ezeket látni kell, ugyanakkor azt is, hogy jó irányba haladunk, nem szabad megvárnunk a következő botrányt ahhoz, hogy előre vigyük ezeket az ügyeket, hanem folyamatosan haladni kell. Tiene palabra. Köszönjük. Képviselő úr, egy percre. Rob Berend, azt kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Örültem volna annak, hogyha a kollégák bátrabbak lettek volna, és megmerészelték volna tenni a második olvasatot, és nem követeltünk a kalóriák megadását, nem azt sem követeltük, hogy az alkoholon tüntessék fel a kalóriákat, az adagokkal kapcsolatban sem követeltünk semmit, tehát semmi nem került bele a kompromisszumokba ezekről. A származási hely feltüntetése is elengedhetetlen. A 25-ös cikkben is az van, hogy a bizottságnak ellenőriznie -e például a transzsírokat, a mindenfajta más anyagot, de ezek második, harmadik sorban fontosak, ez nem igazán jó eh, eredmény. Hogyha lett volna a második olvasat, lett volna további egyeztetés is, és eh, lett volna más eredmény is. Úgy gondolom, hogy ezzel az eredménnyel viszont csak csalódottak lehetnek az európaiak. Köszönjük, Ruth Berend asszony. Dorfman úr következik. Köszönöm, eh, úr. Úgy gondolom, jó eredményre jutottunk, és ezért köszönet illeti a jelentéstevő asszony. Különösen a 9-es szik, ahol a kisvállalatokról esik szó, nagyon fontos elem. Nagyon sok régióban az elmúlt években a gazdák közvetlen piaci értékesítését támogattuk. Nem szabad ezeket az eredményeket elrontani ezeket a tevékenységet, tehát ez, ez esetben is támogatnunk kell. Kicsit több merészséget vártam volna az alkoholos italok tekintetében. Abszolút az, az alkopopok esetében lehetett volna jobb eredményt elérni, és a hosszú távú kivétel ügyében is látnunk kell azt, hogy például a bor ügyében évtizedek óta sokkal szigorúbbak vagyunk, mint más termékek esetében, ahol az alkoholtartalmat, a származás helyét, a megfelelő betűnagyságot, mindenfélet megkötünk. Ebben nem szabadna változtatni a jövőben. Dorfman. Köszönjük Dorfman úr. Manner asszony kap szót. Kiitoksia arvoisa puhemies. Ar- Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Tisztelt képviselőtársaim! Először is köszönetet szeretnék mondani ezért a kompromisszumért, ami mégiscsak előre lépést jelent a címkézés terén. A fogyasztó igényei köré kell, hogy építsük a címkézésre vonatkozó szabályainkat, hiszen joguk van tudni, hogy honnan származnak a termékek és a, az összetevők illetve hogy pontosan milyen összetevőket tartalmaznak az élelmiszerek. Joguk van a helyi termékeket vásárolni, ez azonban tudniuk kell, hogy honnan származnak. Azt hiszem, hogy ettéren is előrelépést sikerült elérni, az eredet megjelölésre vonatkozó szabályt most már a legtöbb hústermékre kiterjesztettük. Sok még a tennivalónk ezen a téren, fontosnak tartom, hogy a jövőben az eredet megjelölést kiterjesszük a feldolgozott, nagyobb feldolgozottsági fokú termékekre is, illetve a tej alapú termékekre is. Tremósza úr nyelvekkel kapcsolatos megjegyzéséhez én is csatlakoznék. Köszönjük, Manner asszony, végül utolsó hozzászólóként eh, Mikolásik úr következik egy percben. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Tipikus példája ez annak, hogy az Európai Parlament miképpen tud konstruktív módon kiállni olyan témában, amely közvetlen hatása van a tagállamban élő állampolgárokra. Örülök annak, hogy dűlőre jutottunk, a, a betűméretek, a tájékoztatás tartalma tekintetében, mint orvos, azt is üdvözlöm, hogy az allergén anyagok és egyéb ö, intoleranciát okozó anyagokra vonatkozó tájékoztatás is belekerült az anyagba. Az is igaz, hogyha valaki mondjuk egy kitesz a polcra egy eper ö, tartalmúnak mondott terméket, és aztán abban ö, ö, vegyi ö, színező és ízesítő anyagok vannak, az semmiképp sem helyén való. A színező anyagok, az alkoholtartalom témá, téma lesz majd a jövőbeli javaslatok tekintetében. Itt javítanunk lehet majd. Ez egyébként jó minőségű jelentést, amelyet megköszönöm az jelentéstevő munkáját. Köszönjük. Most pedig a biztos úrnak adom mert a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, roppant fontosnak tartom, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió képes és hajlandó olyan jogszabályokat hozni, amelyek a fogyasztók mindennapi életében kézzelfogható javulást hoznak. Ez egy ilyen jogszabály. A technológiai fejlődés remélhetőleg már a közöljövőben lehetővé teszi számunkra, hogy több, jobb, aktuális információval szolgáljunk a fogyasztóknak azzal kapcsolatban, hogy mit fogyasztanak, mit készülnek fogyasztani. Feljegyeztem többek megjegyzését a azzal kapcsolatban, hogy érvényt kell szerezni a jogszabályoknak. Például a kábítás nélküli az állatok kábítás, kábítás nélküli levágásának a kérdését, hogy esetleg az erre vonatkozó szabályokat is szigorúan kell alkalmazni. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban azt kell, annak kell érvényt szerezni, amely jogszabályok, rendeletek már most is érvényben vannak. Ez, els, ez az első és legfontosabb lépés és miután ezt megtettük, utána hozhatunk új jogszabályokat. A Delange asszonynal egyetértek, körültekintően kell eljárnunk az imitációkkal kapcsolatban, hiszen megfelelő információra van e, szükség e, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos anyagok e, jelen vannak, vagy nincsenek jelen egy termékben, ugyanakkor nem szabad arra lehetőséget adni, hogy a kreatív e, marketing e, szakemberek a mi szabályaink segítségével azok céljával ellenes e, módszereket alkalmazzanak, kreatívak a szakemberek, nekünk még kreatívabbaknak kell lennünk a szabályok megalkotása során. Akár csak Leotárt asszony, én is csalódott vagyok, hogy klónozásra vonatkozóan nincsen érvényben lévő uniós rendelet, óriási lehetőséget szalasztottunk el, hiszen megadatott a lehetőség, hogy elinduljunk ezen az úton, talán a jövőben. A javaslatok, pár héttel ezelőtt letett javaslatok, Objective that... lehet, hogy a végcélt nem érték volna el, közös végcélunkat nem szolgálták volna, de legalább kijelölték volna azt az irányt, amerre el kell indulnunk annak érdekében, hogy végre eljussunk oda, hogy az ilyen információt megkapassák a fogyasztók, hogy tudják, hogy mit esznek, mit fogyasztanak. Mégis csak ez a legfontosabb. A parlamenti meghallgatásom során egyértelmű kijelentést tettem nem azt kell megmondani az embernek, hogy mit tegyenek, hanem azt kell megmondani nekik, hogy amit esznek, az miből van, aztán majd ők eldöntik, hogy mit esznek. A nyelvi kérdésekkel kapcsolatban igen, csak körültekintőnek kell lennünk, a jelenlegi nyelvi szabályokon nem változtattunk. Azért mondom, hogy körültekintőnek kell lennünk, mert a javasolt módosító, ha jól értem, lehetővé tenné egy ország, egy régió vagy egy körzet számára, megye számára, hogy kizárólag egy nyelven címkézzék a termékeket. Ez véleményem szerint nem a tájékoztatást, a jobb tájékoztatást szolgálná, hanem éppen ellenkezőleg kirekeszten egyeseket. Az új jogszabály úgy vélem, hogy mérföldkőnek tekinthető az európai fogyasztók tájékoztatása terén. Most, hogy elfogadtuk ezt, most jön még csak a munka dandárja, hiszen végre kell hajtani, ezt az új szabályt e, érvényt kell szerezni az új szabályainknak. Remélem, hogy a pragmatikus végrehajtás, a rendelt pragmatikus gyakorlatilag végrehajtása során is számíthatok az önök támogatására. Még egyszer köszönöm Szommer e, doktornak, az előadónak az együttműködést. Köszönöm szépen a tanács nevében Szevicki úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Három éve beszélünk már erről a témáról, és nem fér hozzá kétség, hogy nagyon különbözőek a vélemények ezen témát illetőleg. Természetesen vannak kételyek is, létezik a teljes támogatás is, azonban vannak korlátozások is. Hölgyeim és uraim, amit megeszünk, az mértékben meghatározza azt is, hogy hogyan élünk. Fogyasztóként természetesen jogunkban áll a lehető legtöbbet megtudni arról, hogy mit is eszünk. Különösképpen Mikolásik ö, ö, kollega említette ezt. Deli biztos úrral egyetértek, azt mondta, hogy a fogyasztóknak nem azt kell megmondani, hogy mit egyenek, hanem azt, hogy mit, hogy mit esznek. A probléma az az, hogy a címkézés önmagában nem teszi lehetővé azt, hogy jó táplálkozási szokásokat fejleszünk ki, ezzel egyetértek, ehhez egyfajta tudatosításra is szükség van a fogyasztóknál. A termékek, illetve az összetevők felcímkézése, feltüntetése nem elegendő önmagában. Egyetértek a biztos úrral abban is, hogy kiegyensúlyozott kompromisszummal állunk most szemben, kiegyensúlyozott abból a szempontból, hogy kötelező megvédeni a fogyasztókat, illetve kiegyensúlyozott abból a szempontból is, hogy milyen előírásokat támaszt a az élelmiszer szektorral szemben. Az állatok jóléte is nagyon fontos, Liotárd asszony említette a klónozás kérdését. Ezt az aspektust is ugyanígy a jövőben figyelembe kell vennünk, akkor, amikor jogszabályokkal foglalkozunk ezen a területen. Különösképpen a címkézés, illetve az eredet meg feltöltetését szeretném kiemelni. 2003-ban akkoriban Lengyelország még csak csatlakozni kívánó ország volt, és azt mondták akkor nekünk, hogy a származási hely megjelölése nem más, mint kereskedelmi protekcionizmus. Örülök annak, hogy ma a kibővített Európai Unióban most már egy újfajta megközelítést alkalmazunk, pedig azt, hogy a származási helyet pontosan fel kell tüntetni. Ugyanígy a, fel kell tüntetni akkor is, hogyha harmadik országból származnak a termékek, és ugyanazokat a normákat kell alkalmazni az élelmiszerek előállítása során is az ebben az országokban. Erről is beszélünk majd még a jövőben. Az úgynevezett imitáló termékek, vagy helyettesítő termékek. Ez egy nagyon széles körben elterjedt jelenség, ez idáig szemet hunytunk az ilyen jelenségek felett. Látni hogy mi egy adalék. Hogyha adalékról van szó, akkor azt egyetemben meg kell nevezni, hogy a fogyasztók valóban tudják azt, hogy mit is fogyasztanak. Végezetül szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a vitáért, és szeretném önöket arról biztosítani, hogy véleményeik és aggájaik majd meghallgatásra kerülnek a tanácsban. Köszönöm szépen, Szavickő Szavai Zomer asszony kapja meg, mint jelentéstevő az árszót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt barátai, mindenki többet akart volna, mindenkinek voltak fantasztikus további gondolatai, nekem is voltak. Én is szívesen láttam volna, ha kalória tartalmat kötelezően 100 g-ra, 100 ml-re vonatkozóan feltüntették, mások még messze menőbb gondolatokat vallottak, ám a kompromisszum lényegéhez tartozik, hogy mindenki enged egy kicsit itt vagy ott. A másikkal szemben alkudozva alakulnak ki ezek a, a részletekben meghatározott kompromisszumok, és ez vezet bennünket eredményre. Nem tartom helyén valónak, hogy egy ilyen nehéz témadosszió esetében a egy, a közvetítést nem a közvetés felé megyünk, a módosítók ügyében például, vagy a nyelvek tekintetében egy olyan közvetítés felé haladtunk, amely e, ne haladjunk olyan irányba, amely aláássa, szétrombolja ezeket a kompromisszumokat. Így módon ez a téma dosszié ugyanúgy elbukna, mint a Novel Foods dosszié, ahogy jár. Tehát a frakciók árnyék előadói is hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön ez a megállapodás, ez a kompromisszumos anyag. Ön is, Liotard asszony a GUA nevében, meg Rossi úr is a saját frakció nevében hozzájárult ehhez a megállapodáshoz. Ezért egyáltalán nem értem, hogy azt, amiben megállapodtak, abban most visszatáncolnak. Úgyhogy az, hogy rettenetes dolog sült ki ebből mondják, meg hogy egyáltalán nem lehet vállalni, nem lehet gratulálni. Hát ez nehezen érthető. Akkor miért támogatták mindezt még tegnap? Ö, miért segítettek e kompromisszumok kilakításában, hogyha ezt így elvetik most? Ez olyan, hogy mi azt mondja valaki, hogy hát mossuk meg, mossanak le, de ne legyek vizes. Ez így nem megy. Helyé való célt tűztünk ki, a fogyasztó érdekében akartunk tenni valamit, és hatalmasat léptünk előre a fogyasztó érdekében. Persze nem tökéletes, többet lehetett volna érni, igen. Nagyon sok minden megoldható még az átmeneti időszakban is, amíg aztán bevezetése kerül ez a szabályozás, és bízom abban, hogy a bizottság megtalálja ezeket a megoldásokat. És az is igaz, hogy, hogy az alkohol ügyében további vizsgálatra van szükség, meg hogy az alkoholpap ügyében további definíciókat kell meghatározni. Ez mind igaz. Remélem, hogy mindezek fényében jó megállapodás jutunk majd, és ez a politikai kompromisszum, amely ebben a dossziéban ölt testet, holnap támogatást kap. Elnök, köszönöm Szomer asszony szavait, ezzel zárjuk a téma vitáját, a szavazást holnap fél egykor tartjuk. Lépjünk most tovább napirendünk következő pontjára, mely nem más, mint Ruth Berend asszony által beterjesztett